van-e észrevételük, amennyiben nincs, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Néhány észrevételt engedjenek meg, mielőtt megkezdenénk az ülést. Elütvözöljük a Tajikisztán elnökét, Amumali Rahmon urat, aki hivatalos látogatást tesz az Európai Parlamentnél itt Strasbourgban. tárgyaltam az elnök úrral néhány perce, beszéltünk kétoldalú kapcsolatainkról és azokról a reformokról, amelyek Tajikisztánban szükségesek. Hölgyeim és uraim, június 4-én két fontos eseményt ünnepeltünk. 1989-ben, június 4-én a népi Kína hatóságai be a Tiananmen téren leverték a diák tüntetést, és valamennyien emlékszünk még erre az eseményre. Ugyanakkor 22 évvel ezelőtt Lengyelországban első alkalommal Közép- és Kelet-Európában szabad választásokat tartottak, parlamenti választásokat, és a demokratikus ellenzék nyerte meg ezen választásokat és gyakorlatilag a többséget alkották a parlamentben a szabad választások eredményeként. Az ellenzék, demokratikus ellenzék képviselői nagyon sok helyet kaptak a szenátusban és az alsóházban is. Ez a két esemény emlékeztet bennünket mindarra, ami azóta eltelt időben történt Közép- és Kelet-Európában. Közép- és Kelet-Európában minimális veszteségek árán meg tudtuk valósítani azokat a reformokat,